Kedves kollégák, napirendünkön a következő pont a Guantanamo-ban fogva tartottak befogadásával kapcsolatos tanácsi és bizottsági nyilatkozatok kérdése. Először is a tanácsnak, miniszter úrnak, López Garrido úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Como saben ustedes, la Unión Europea ahogy bizonyára tudják, Obama úr javaslatát pozitívan fogadta az Európai Unió, mely szerint bezárnák a Guantanamo-i báz, bázist, vagy börtönt. Ezután az Európai Unió a tagállamai és az Egyesült Államok tavaly június 15-én egy közös nyilatkozatot írtak alá e témában. Természetesen az emberi jogokat mindig tiszteletben kell tartani, a jogszabályok szerint kell eljárni. Az Egyesült Államok a nyilatkozatban szintén így nyilatkozik. Tehát a guantanamai i börtön további nyitvatartása ezáltal tarthatatlanná vált. Az al propagandista, al elleni propagandista fellépés egyik legfőbb eszköze volt a Guantanamo-i bázis. Megkezdődött már a központ bezárása, de néhány nehézséggel küzdik az Egyesült Államok. Voltak olyan fogvatartottak, akik nem tudtak visszatérni hazáikba, Jemenbe például. Tudjuk, hogy az Egyesült Államokon belül is nagyon vitatott ez a kérdés, de örülünk annak, hogy Obama és az USA kormánya kitart szándéka mellett, és továbbra is bekívánják zárni Guantanamo-t, bár támadások érik őket, nem csak a republikánus párt a és a kongresszus tám- támadja őket, hanem már a demokrata párt soraiban is érezhető ez. Jalicek Mohamed a szeptember 11-i terror terrortámadás agya egy rendes amerikai bíróság elé kerül, ahogy a többi fogó is. Föntartjuk a kapcsolatot az Egyesült Államokkal ebben a kérdésben. Nemrégiben Delfrid úr Brüsszelben járt, ő felelős ezekért a kérdésekért, illetve régebben az EU és az USA közötti kapcsolatokért volt felelős, jelenleg a Guantanamo-i központ bezárásáért felelős, tehát Brüsszelben járt, és a rendszeres emberi jogi párbeszéd keretében elmondtuk, hogy az úgynevezett katonai megbízottak személyét nem tudtuk igazán, nem tudjuk igazán elfogadni. Illetve elmondtuk azt is, hogy a halál büntetést is elfogadhatatlannak tartjuk. Ezt a múltban is leszögezte már az Európai Unió, és a jövőben is meg fogja ezt tenni. Elmondjuk ezt az Egyesült Államoknak. A transatlanti párbeszédben, amelynek keretein belül a parlamenti képviselők az óceán két oldalán találkoznak egymással, szintén hangsúlyozzuk ezt, ennek önök is tanúi voltak. Betartjuk a megállapodást az Egyesült Államokkal, ez azon a közös nyilatkozaton alapul, amelyet már említettem. Vannak olyan tagállamok, amelyek már hajlandóak bizonyultak arra, hogy fogvatartottakat fogadjanak be hazájukba. Egy adatunk van ezzel kapcsolatban, azon tagállamok, amelyek hajlandóak befogadni. 16 olyan állam van Svájccal együtt, amely ugye már a Schengen övezet tagja, tehát 16 olyan európai állam van, amely hajlandó fogvatartottakat befogadni. Természetesen mindez az Egyesült Államokkal egyetértésben történik. Az Európai Unió mindig is úgy nyilatkozott, hogy be kell zárni a Guantanamo-i börtönt, hiszen ez ellentmond a legalapvetőbb emberi jogoknak. És mindig is azt mondtuk, hogy az Európai Uniónak is együtt kell működni az amerikai kormányjal, hogy ezt megvalósítsák. Mint említettem, minden tagállam önállóan döntött arról, és függetlenül, hogy befogad-e Guantanamo-i fogvatartottakat. 242 fogvatartott volt Guantanamo-ban, amikor Obama hatalomra került, és 44-en, 44 fogvatartottat már szabadon engedtek. Komoly ö, gond Guantanamo felszámolása a transatlanti kapcsolatokban. Mi úgy azzal a elképzeléssel indultunk neki ennek a folyamatnak, hogy soha többet nem hoznak létre ilyen börtönt. Ezért így sikerült elérni azt, hogy az Egyesült Államok revidiálja a Guantanamo-val kapcsolatos nézeteit. A közös EU-USA nyilatkozatban az is olvasható, hogy a két félnek egy közös EV rendszert, vagy viszonyítási alapot kell kidolgoznia, mely segít minket a terrorizmus elleni harcban. az Európai Uniónak egyértelműen érdeke az, hogy a Guantanamo-i öböl mentén elhelyezkedő börtönt bezárják, mindent meg is teszünk ezért. Köszönöm. Köszönöm. Miniszter úr, most a biztos úrnak adom meg a szót. Madam President, honorable members of the European... Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Unió és az emberül is a bizottság folyamatosan követelte Guantanamo bezárását, ahogy ezt a miniszter úr is elmondta. Keret megalapodásban támogatást ajánlottunk föl Guantanamo bezárásához 2009. június 4-én, és aztán a függelékben szerepeltettünk egy cseremechanizmust, utána pedig az Unió és az USA Unió tagállamai és az USA közös nyilatkozatot tettek Guantanamo bezárásáról és a terrorizmus területén történő együttműködésről 2009. június 15-én. A tanácsi következtetések egyértelműen kimondják, hogy a korábbi fogvatartottak jogi státuszát tisztázni kell, és az EU tagállamok a Schengen társult tagállamok hajlandóak befogadni tisztázat státuszú foglyokat, és adott esetben rehabilitálják is őket az adott nemzeti jog alapján. Az Obama nyilatkozat óta a tanács elnöke június 16-án tavaly írt a US Detention Policy Task Force vezetőjének, amelyben egy nem hivatalos dokumentumban hivatkozott a nemzetközi jogra a terrorizmus elleni harcban, és garanciákat követelt a bírósághoz, a joghoz való hozzáférést, az átlátható fogvatartási körülményeket és a kínzás teljes körű tilalmát. Ezeket részletesen megvitatták a felek, a nemzetközi jog tükrében. A bizottság az akkor adott, kapott garanciákat tekinti a további párbeszéd alapjának, és a jövőbeni terrorizmus kapcsán megkötendő egyezményeknek, ideértve a nemzetközi emberi jogi, menekült jogi és egyéb szabályokat. Ahogy már elmondtam, az Európai Unió ellenzi a halálbüntetést, és adott egyes esetekben sikerült megakadályozni egyes foglyok kivégzését, és követeltük, hogy ne csak katonai bíróságokon, hanem normális bíróságon tárgyalják a vádlottak ügyét. Reméljük, hogy Obama elnök továbbra is együttműködő lesz ebben a kérdésben, és további előrelépések várhatók. Köszönjük, biztos úr! Most a politikai frakciók képviselői következnek először is Salafranca úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnökasszony! Már többször beszéltünk itt az Európai Parlamentben a Guantanamo-i fogvatartottak helyzetéről, sorsáról, több állásfoglalást fogalmaztuk meg. Aztán Obama elnök úr közölte um, azt a javaslatát hatalomra kerültekor, hogy egy év alatt bezárná a Guantanamo-i börtönt. De hát láthattuk, hogy sokkal könnyebb ígéreteket tenni, mint ezeket végrehajtani. Nem könnyű a feladat, Obama úr megbízottja járt az Európai Unióban, egyeztetett velünk, a spanyol elnökséggel is egyeztetett, és számos feltételről megbeszélés folyt, ezt említette már López Garrido úr. Az Európai Unió egyet működik természetesen a kérdésben, de hát bizonyos feltételeknek teljesülnie kell, például az Egyesült Államok biztonságát figyelembe kell venni néhány tagállam döntést hozott a foglyok befogadásáról, Spanyolország is így tett ezt. Így tett. Az lenne a kérdésem az elnök úr felé, hogy terveze lépéseket a jemeni problémával kapcsolatban, avagy az igazságügyi és belügyi miniszterek önállóan oldják meg ezt a kérdést. Még egy kérdés nem lenne, elnök asszony? Még 190 valahány fogvatartott maradt. Ezeket elküldik majd, vagy hazaküldik majd származási országaikba. 40 valahány fogvatartottat amerikai bíróságok elé előtt vizsgálnak majd meg, tárgyal, ott folynak majd tárgyalások. Egy kérdést tennék fel a bizottságnak, illetve a tanácsnak, ezen mi a helyzet azon emberekkel, akik nem kerülnek majd amerikai bíróságok elé, vajon veszélyesek -e? Gomes asszonynak adom meg a szót két percben. Ez a Bush adminisztráció kreációja volt, elnök asszony, de bizonyos európai szövetségesek nélkül ez nem valósulhatott volna meg, és az Európai Unió hallgatása nélkül sem. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy történelmünknek ezt a szégyenletes fejezetét lezárjuk. Terrorizmus elleni ö, harc, a transatlanti koordináció mind össze ö, függ, és fontos, hogy közösen vállaljunk felelősséget a Guantanamo-i Voltak bilaterális megállapodások az USA és bizonyos tagországok között. Bizonyos tagországok együtt működtek. A különleges kiadatás kérdésében Németország, Lengyelország, az Egyesült Királyság, Románia és a közös kül- és biztonságpolitikai kérdés is ez. Ha megnézzük a Lisszaboni szerződés 24-es cikkejét, akkor kiderül, hogy egy olyan ügyről van szó, ahol közös szolidaritásról kell biztosítaniuk a tagországoknak egymást, és a főképviselőnek a szerződés 30. cikkeje értelmében megfelelő európai politikát kell kidolgozni, annak érdekében, hogy a Guantanamo-i tábort mi hamarabb be lehessen zárni, illetve megfelelő segítségben segítséget nyújtsunk azoknak, akiket kiszabadítottak, illetve családjaikkal ők egyesülhessenek, és szociális integráció megvalósuljon. Az én országom Portugál úttörő volt, és elsőként ajánlotta fel a segítségét, mert most is fogadunk olyan embereket, akiket jogtalanul ülteltek eh, több év börtönbüntetésre. Most pedig Latford bárónőnek adom meg a szót az ALDE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bizonyos európai kormányok aktív módon részt vettek a jogály legális kiadatásokban, kínozás, kínzásokban, fogvatartásokban voltak, akik úgy tettek, mintha nem lett volna ezekhez közük, és mintha a fejük fölött történt volna mindez. Természetesen a képviselők éveken át követelték a Guantanamo-i tábor bezárását, éppen ezért üdvözöljük Obama döntését, és George Bush óriási zűrzavat hagyott maga után, 200-an voltak ott fogvatartva, illetve vannak mindig fogvatartók, ezek 200-an. Halitsék Mohamed eh, kiszabadítása miért nem került sor 8 évvel ezelőtt? Például folytatni fogjuk az európai kormányok, eh, de továbbra is arra ösztönözzük az európai kormányokat, hogy transatlanti szolidaritást vállaljanak, illetve mivel eh, bűntudatuk kell, hogy legyen a saját szerepük miatt fontos, hogy részt vegyenek ebben a feladatban. Az USA nem tudta megoldani egyedül ezt a problémát. Az én választókerületemben van egy olyan polgár, akinek eh, brit eh, felesége van, egy brit gyermeke, Battersea-ben él, és továbbra is eh, jogi limóban kell, hogy legyen. Az USA és az Egyesült Királyság lehet, hogy azt szeretnék, hogyha Szaudi-Arábiába toloncolnák ki őt, de ő a saját maga és mások kínzásának is szemtanúja volt, nem csak az USA, de eh, a brit eh, titkos ügynökök is részt vettek eh, ebben. És fontos, hogy a, a brit bíróságok az ő nyilatkozatát és tanúság tételét figyelembe vegyék. Fontos, hogy elejét vegyük ezeknek a kínzásoknak, és Európának is meg kell tenni a maga részéről mindent. Hatala asszony a zöldek nevében másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt tanácsi elnök úr. A főképviselő, az USA főképviselője, találkozott az Európai Parlamenttel, és a parlament természetesen kulcs pozícióban is lehet annak érdekében, hogy a tagországok közös politikáját biztosítsa a fogvatartottak befogadása ellen. Ez egy jelentős szimbólum, és az Európai Unió érdeke az, hogy Guantanamo-t bezárják. Az Európai Parlament ennek a véleményének az elmúlt év februárjában hangot is adott egy állásfoglalási indítványban, de azt is elmondtuk, hogy nem csak Guantanamo-ról szeretnénk beszélni, hanem arról is vitázni szeretnénk, hogy az USA-ban a börtönökben milyen politikát alkalmaznak, illetve a büntető eljárás mit jel, büntető eljárás mi jellemzi. Az USA képviselőivel párbeszéd keretében ezekről a témákról beszélnünk kell, és még egy dolgot engedje meg, hogy kiemelnek. Elnökasszony, az USA saját eh, maga is akadályozta az átadásokat, az Európai Parlament még mindig nem tisztázta azt, hogy a tagországok milyen szerepet játszottak ezekben az átadásokban. Köszönöm szépen. Az EKR frakció nevében egy percben Csárnecki úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. annak a tükrében, amit Hautala úr éppen elmondott most, úgy ez el kell, hogy mondjam, hogy nincsen továbbra sem egyértelmű bizonyíték arra vonatkozóan, hogy voltak titkos fogvatartások, fogolytáborok Európában és ezen belül is Lengyelországban. Ezt szögezzük le. Ami Guantanamo-t illeti, nagyon jó, hogy most beszélünk Guantanamo-ról, amikor végre az Obama kormány lépett az ügyben. Itt nem csak ifjabb George Bush tévedéséről van szó Guantanamo kapcsán, hanem sokkal szélesebb körül a probléma. A spanyol képviselők és az elnökségi képviselője különösen elmondta nekünk a jelenlegi amerikai álláspontot. És szögezzük le, hogy jó dolog, hogy az Európai Unió beszél a terrorizmus áldozatairól is. Elfogadja asszony viszont kérdését? Nem halljuk a felszólalót. Úgy tűnik, hogy igen. asszony, én csak arra hivatkoztam, amit a zöld frakcióveli kolléga mondott, én csak idéztem őt. Elnökasszony, Csárnecki úr talán nem tudja, hogy december 22-én 2009 végén egy európai kormány elsőként beismerte, hogy területén volt titkos fogvatartás, a litván parlament egy bizottsága nyilatkozott, hogy volt Litvániában CIA börtön az antiterrorizmus kampány kapcsán. A litván kormány benne volt tehát ebben az ügyben, és ezt elismerte. Kíván erre reagálni, Csernecki úr? Köszönöm ezt a megjegyzést. Tájékoztatom önt, hogy én Lengyelország képviselőjövök, és nem Litvániai. Thank you. The next speaker... Köszönöm. Következő felszólalunk Scholz úr, a GUE NGL frakció tagjaként. Tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák, üdvözlöm, hogy az Európai Parlament újra foglalkozik a témával, és Guantanamo bezárása mellett kiállunk, és csatlakozom mindazokhoz, akik Európa egyértelmű fellépését követelik e kérdés kapcsán. Nyilvánvaló, hogy ez a transatlanti együttműködés egyik legfontosabb problémája. Több mint 40 országból ö, fogdostak össze embereket, és ö, semmilyen jogai ezeknek nem érvényesültek, ezeknek a fogvatartottaknak ö, ügyvéd nélkül, ö, gyorsított eljárásban, katonai bíróságok előtt döntöttek róluk bizonyítékok nélkül adott esetben és az Európai Unió tagállamainak korábbi együttműködésük miatt különösen befogadóbbaknak kéne lenniük, és szégyen az, ahogy a bizottság ezzel a témával foglalkozik, mert még mindig nem öntöttünk tiszta vizet a pohárba a tekintetben, hogy az európai országok hogyan vettek részt ebben a CIA kampányban. Guantanamo és az ottani kínzások minden szempontból és minden szerződésnek ellentmondanak, és Eston asszonynak, mint a külügyi képviselőnek szerintem fel kellene szólítania az USA-t, hogy ennek a szégyen teljes fejezetnek a végére tegyen végre pontot. Köszönöm szépen, az EFD frakció nevében Nátrasz úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Angliából származom, ott is volt egy olyan talibán bázis, amelyeket Guantanamo-ban taptanak fogva. Nagyon furcsa az, hogy egyik országból a másikba szállítanak át vádlottakat, anélkül, hogy tudnák, hogy milyen vádakkal illetik őket, ez nem, mond, ez nem felel meg az emberi jogoknak, a legalapvetőbb jogszabályoknak, az igazságszolgáltatás elveinek. Nagyon sok olyan brit állampolgár van, akiket börtönbe zártak, nem megfelelő körülmények között tartották őket fogva. Nem a CIA fogvatartási programja alapján, hanem az európai elfogadási parancs alapján, amelyet mi is elfogadtunk itt a parlamentben. Úgyhogy mielőtt az Egyesült Államokat elítéljük, nézzünk tükörbe, és lássuk be, hogy milyen képmutatóak vagyunk. Köszönöm. Elnök. Obermeier úr következik a függetlenek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Guantanamo bezárása egy jelzés arra, hogy az USA az emberi jogokat megsértette a terrorizmus elleni küzdelem jegyében, és ezt nekik be kell látniuk. Én ezt a lépést üdvözlöm, Szlovákia, Olaszország és más tagországok már nyilatkoztak arról, hogy felhajlandók felvenni fogvatartottakat. Azt gondolom, hogy európai szinten kell erről vitázni hogy egy korábbi fogvatartott hogyan közlekedhet a Schengeni térségben, és pontokat kell, bizonyos pontokat tisztázni, a, tisztázni kell a biztonsági kockázatot a felvevő ország számára, és a konkrét fogvatartottnak a viszonyait tisztázni kell a felvevő országban, illetve azt is tisztázni kell, hogy az érintett fogvatartottat miért nem lehet az amerikai Egyesült Államokban elhelyezni. Köszönöm szépen, köszönöm. Most az önálló felszólaló következnek. Koeljó úr kap két percben szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Guantanamo az egyik legnagyobb hibája volt a Bush adminisztrációnak, nemzetközi szerződések ellen való volt, degradáló és kínzó módszereket alkalmaztak a fogvatartottaknál, illetve a kínzás széles körben alkalmazták. Obama elnöknek igaza volt, amikor azt mondta, hogy szükség van Guantanamo lezárásához, annak érdekében, hogy az USA visszakapja azt a morális autoritást, amit elvesztített az extra eh, judiciális eszközök alkalmazása miatt a terrorizmus elleni küzdelemben. Amikor Obama ellátogatott a Fehérházba az első napon, bejelentette, a katonai törvényszékek bezárását és a polgári peres eljárások elindítását. A parlament mindig is megosztott volt ebben az ügyben, széleskörű konszenzust sikerült elérni ebben a kérdésben, a tanácsban, de mivel az iraki háború miatt a külügyminiszterek egyhangúan követelték Guantanamo bezárását és számos tagország, mint ahogy Szalafranka úr ezt már megemlítette, beleegyezett abba, hogy ezeket a fogvatartottakat befogadja, beleértve a saját tagországomat, Portugáliát, Magyarországot, Olaszországot, stb. Az európai együttműködést folytatni kell, a mozgásszabadság eh, terében eh, meg kell osztani az információkat egymással, Elnök úr, elnök úr, amikor aggodalmamnak adok hangot, akkor meg szeretném kérdezni azt, hogy ön mit gondol arra, mit tehet az Unió annak érdekében, hogy segítsen, mi az, amit még megtehetünk, de nem teszünk meg egyelőre. Mi az, ami megakadályozza az Európai Uniót a segítségnyújtásban, Nyújnyes úr? Gracias, Presidenta. Guantánamo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Guantanamo jogi tévedés és humanitárius tévedés volt. A Bush kormány egyoldalúan látta a terrorizmus elleni harcot, nem felelt meg az eljárás az emberi jogoknak, az alapjogoknak. Obama úr ezt próbálja most helyrehozni. Egy évvel ezelőtt Obama bejelentette, hogy a Guantanamo börtön bezárása lenne egyik első lépés, ez nagyon bátor lépés volt, és ez mindenképpen pozitív jel a muzulmán közösség felé. Sajnálatos módon lejárt már az egyéves határidő, és még, még, még mindig maradt 190 fogva tartott, Hogyha transatlanti ö, stratégiát akarunk kialakítani, akkor támogatnunk kell Obama úr döntését, és be kell fogadni a Guantanamo-i fogvatartottakat. Spanyolország és mások ezt megtették. A június 15-i közös nyilatkozat, nyilatkozat értelmében szerintem egy keretmegállapodást kéne létrehozni a fogvatartottak befogadására. Szerintem a szolidaritás lenne a legmegfelelőbb módszer erre, tehát hogy az egész Európai Unió együttesen lépjen fel, és er, ezt a parlament is többször kérte már, főleg a szocialista frakció. 50 olyan fogvatartott van körülbelül, amely ö, bármikor kiszabadulhat. Nagyon nagy szám ez, minél hamarabb ö, meg kéne nyilatkozni a tagállamoknak, hogy bekívánják-e fogadni ezeket a személyeket a Schengeni térségbe, és nagyon jó lenne, hogyha normákat dolgoznának ki ezek a tagállamok a befogadás, a befogadásról. Köszönöm. Köszönöm. Ivo Weigl következik a liberális frakció nevében. Köszönöm elnök asszony a szót, és köszönöm a tanács képviselőjének és a bizottság képviselőjének is a proaktív hozzáállást. Guantanamo szégyen teljes történet az első napjától kezdve, hiszen ebben a börtönben minden feltétel ellentmondott a szabályoknak, és eleinte még ez nem volt világos, de azóta már kiderült, hogy ez egy szégyen teljes történetet, történet, és mindazok, akik hisznek az európai ö, értékekben, az emberi jogokban, az ember szabadságában, azoknak ezt el kell ítélniük. Ma délelőtt a Joint Task Force jelentését elolvastam, és úgy gondolom, hogy az abban foglaltak súlyos kijelentések. Tehát itt az ideje arra, annak, hogy Obama elnök urat felszólítsuk a börtön mielőbbi bezárására. Elnök, Flotrasszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy Európának most mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a tagállamok vállalják saját felelősségüket. Nézzék csak meg a helyzetet, azoknak a helyzetét, akik kiszabadultak Guantanamo-ból, és most hogyan kóvályognak a világban. Az emberi jogok továbbra sem érvényesülnek esetükben, és az, a korlátozott megelőző letartóztatásnak továbbra sem vetett véget az Egyesült Államok kormánya. Tehát a fogalom és a gyakorlat létezik, és ez Európában is létezik, ahogy Hautala asszony is kifejtette. Litvániában a litván parlament vizsgálódásai következményeképpen végül is egyedülálló módon végül is a litván kormány bevallotta, hogy részt vett a CIA Mm, illegális fogvatartásaiban, és volt Litvánia területén fogolytábor. Ez a feladatunk, hogy ezekre rámutassunk, az ilyen helyzeteket feltárjuk, és végre tiszta vizet öntsünk a pohárba, hogy ezek az eltűrhetetlen eljárások mindenkorra megszűnjenek. Több felszólalás jelentkezett itt a spontán felszólalási időben, úgyhogy igyekszünk őket meghallgatni. Kérem, hogy az egy percet tartsák. Dati asszony elsőként. Merci, Madame le Président. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Először is nemrég értesültünk róla, hogy a guantanamo központ nem 2010-re, hanem 2013-ra tervezett bezárása van napi renden az elnöki program szerint. Ennek ellenére örülünk, hogy elkészült ez a terv. Európa is ezt támogatja. Évek óta kritizáljuk az Egyesült Államokat Guantanamo ügyében, és időközben azért nem sokat segítettünk a probléma megoldásában. Nemrég találkoztam Eric Holderrel, az amerikai igazságügyi miniszterrel, aki komolyan veszi ezt a feladatot, és az európai országok eh, elvárásait ők is támogatják, ők is úgy gondolják, hogy be kell zárni ezt a központot, és európai területre eh, készek átadni a fogvatartottak. Szeretnénk, hogyha ennek az intézménynek véget lehetne vetni, hiszen évek óta ezt követeljük. Elnök, Novadálová asszony következik egy percben. Ďakujem vám pekne prečo má európska únia znášať dôsledky americkej politiky? miért kell szenvedni az európai uniónak az amerikai politika következményeitől? az amerikai elnök csak azt teljesítette, amit a választások alatt ígért. Azonban az Európai Uniónak ezzel sok tennivalója akad. A terroristák az Európai Uniót és a világ más országait fenyeget, is fenyegették. Itt van például a londoni metró ellentervezett ö, merénylet, vagy akár a madridi merénylet, vagy egyéb terrorista merényletek, ez valamennyiünket érint. Ebben a szakaszban mindenek előtt a negatív jelenségek megelőzésére kell koncentrálnunk, és az egykori fogvatartottaknak segítenünk kell a társadalomba való integrációkat illetően, hogy családjukkal tovább élhessenek. Köszönöm. Köszönöm. A Flót kolléganő által mondottakhoz kapcsolódnék. Nagyon fontos Obama úr kijelentése. A Guantanamo-i tábor bezárását régóta követeljük, és éppen ez nagyon fontos az Európai Unió számára. Fontos az, hogy ők viszont számíthassanak arra, hogy mi készek vagyunk befogadni az egykori fogvatartottakat, de ne felejtkezzünk el arról, hogy miért is léteztek ezek a ö, fogvatartási központok. Fontos segítenünk Guantanamo bezárásában, de európaiként fontos vállalnunk felelősségünket is, hiszen ez egy európai felelősség. Nagyon hosszú időn át más helyek felé tekintett Európa. Így például a portugál miniszter is engedélyezte a repülőterek alkalmazását a fogvatartottak szelítására. Köszönöm. Rekula képviselő. Következő. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Mindannyian egyetértünk és helyes, hogy egyetértünk abban, hogy támogatnunk kell azt az amerikai döntést, miszerint bezárják a Guantanamo-i börtönt, és az Európai Unió ö, helyesen jár el, amikor befogad volt fogvatartottakat. Hatalmas hiba volt annak idején az USA részéről, hogy a terrorizmus elleni harc során ilyen intézkedéseket tett. Fontos, hogy ilyen hibákat ne kövessenek a felek a jövőben és Európa ne segít, ne adjon segédkezet ilyen hibákhoz. Ugyanakkor továbbra is arról beszélünk, hogy Nagy-Britannia, Románia és Lengyelország együttműködött. Nem lehet egyrészt elítélni guantanamo az egyik oldalon, miközben a másik oldalon elfogadjuk, hogy Európai Uniós tagállamok olyan intézkedések tettek, amelyek hozzájárultak ehhez a hibákhoz. Mindenkinek vállalnia kell a felelősségét. Zavada úr, tessék. Azzal szeretném kezdeni, ahogy az előttem szóló elmondta. Az illegális börtönök Lengyelországban és Romániában is léteztek többek között. Bár egyébként nincsen kézzelfogható bizonyíték arra, hogy Lengyelország területén lett volna ilyen, ez lett volna az első észrevételem. A második pedig, hogy itt a tiszteletházban nincs ez ügyben vita eh, magunk között. A Guantanamo-nak meg kell szűnnie, viszont a saját szemükkel is láthatják, hogy nagyon bonyolult lesz a guantanamo rendezés, hogy megszabaduljunk tőle

részletes kivizsgálásban. várom a kézfeltartásokat elnök asszonytól és képviselőtársaimtól. köszönöm szépen! Köszönöm. Most pedig miniszter úrnak adom át a szót. Köszönöm, Két konkrét szemponttal szeretnék foglalkozni, melyeket Szala Franka úr és Schulz úr említett. Egyrésztről Jemen kérdését illetően Jemennel összefüggésben azt hiszem, hogy még nincs végérvényes döntés, nincs konkrét döntés azt illetően, hogy Jement összefüggésbe lehetne hozni a Guantanamo-i fogvatartottakkal. voltak végkövetkeztetések Jemen tárgyában. A külügyi tanács alkalmával volt egy ülés, január 25-én született egy határozat azokkal a témákkal kapcsolatban, amikor is a jemeni méreható reformokról esik szó. Azonban nincsen utalás Guantanamo-ra. Éppen ezért nem juthatunk egy hasonló végkövetkeztetésre. Londonban is volt egy ülés január 26-án, 27-én. Schulz úr még említett egy dolgot a statútum megváltozásáról, területen kívüli statútumot említett, amely az USA és Kuba közötti megállapodásra nyúlik vissza, mely ez egy bilaterális ügyet jelentene Kuba és az USA között. Ami pedig az általános megállapodást illeti a Guantanamo-i fogvatartottak ügyében, azt illetően, hogy ott emberi jogsértés történik, Nos, az Európai Unió ö, részéről mindig is kritizáltuk ezt, éppen ezért az Európai Unió elnök, elnökével szeretnénk együttműködni annak érdekében, hogy a Guantánamo-i tábort bezárják. Mr. Valks úr említette az, annak a szükségességét, hogy ezt a tábort feltétlenül be kell zárni, mégpedig a jelentős emberi jogsértések okán. Ez teljes mértékben helytálló. És más országokban is előfordulhatnak hasonló emberi jogsértések, de ez nem azt jelenti, hogy ezügyben ne legyünk kritikusak, az, vagy pedig nem kell, nincsenek további tennivalóink ebben az ügyben. Európában nem létezik a Guantanamo-val összevethető helyzet. Az Európai Unió és az USA messze menően együttműködtek ebben a kérdésben. Június 15-én közös nyilatkozatot adtak ki ebben a tárgyban. Az USA és az Európai Unió kötelezik magukat arra, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat és leküzdik a terrorizmust. Fel kell lépni a Guantanamo-i emberi jogsértés ellen, ugyanakkor a terrorizmust is le kell küzdeni. Természetesen az alapvető jogokat mindig tiszteletben kell tartani. Így akarunk tovább, továbbiakban tevékenykedni. Kajó úr utalt arra, hogy az Európai Unió feltétlenül ebbe az irányba kell, hogy tovább haladjon, és együtt kell, hogy működjön az USA-val. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az USA részéről egy határozat van Guantanamo bezárására. Egy sor probléma merült fel, amelyre itt most nem tudok kitérni, azonban el kell ismernünk, hogy Obama elnök a múlttal határozottan szakított, új fejezetet nyitott, nem csupán Guantanamo ügyében, hanem az ottani magatartás módokkal, módszerekkel kapcsolatosan is, és ez mindenképpen döntő lépés az amerikai elnök részéről. Többek között a Vörös Kereszt nyilvántartását is szorgalmazta, a vallatási módszerek javítását, és azt is kijelentette, hogy semmi nem indokolhatja a kínzás alkalmazását, tehát világos lépést tett előre, és az áttelepítési politikát is felülvizsgálja a hatályos nemzetközi jog értelmében. Ezeket a döntő lépéseket üdvözöljük. Módosulás következett be tehát az amerikai politikában, ami a fogvatartottak áttelepítését illeti, illetve a terrorizmus leküzdése területén úgy szintén. Az USA minden biztonsági kérdést, valamint az ilyen irányú szakpolitikákat felül kívánja vizsgálni, ezt üdvözöljük, ezt mindenképpen ki kell emelnünk ebben az összefüggésben. A jövőben is jól együtt kell működnünk ezen a területen. Jól megalapozott együttműködésre van szükség az USA-val, amennyiben erre lehetőség nyílik, és a fennálló korlátozásokkal. Egyrésztről az amerikai jogszabályok adnak egy keretet ennek az együttműködésnek, az amerikai szuverenitás elve, másrésztről az Európai Uniónak döntenie kell azt illetően is, hogy befogad-e Guantanamo-i egykori fogvatartottakat, avagy sem. Ez tehát az ügy magja, mindig figyelni kell azonban a biztonság, valamint az egyes polgárok jogainak tiszteletben tartására az alapvető kritériuma. Tehát együttműködés az USA és az EU között, azonban az Európai Unió tagállamai közötti együttműködésre is szükség van. Jó párbeszédet kell egymással folytatnunk. És azon párbeszéd során különböző szempontok vetődnek fel. Guantanamo-t illetően különböző képviselők utaltak erre az áldozatok helyzetét illetően. Ezt is fel kell vetnünk az usa összefüggésben. A különböző terrorista merényletek és támadások áldozatairól van szó az ő helyzetükkel is foglalkoznunk kell a jövőben. Ahogy mondottam, mélyreható párbeszédre van szükség az USA-val ezt a témát illetően. Végezetül hadd mondjam még el, hogy az Európai Unió részéről világos az álláspont Guantanamo ügyében. Mi ezen fogvatartási központ bezárása mellett foglalunk állást. semmiféle okból, semmiféle alapon nem kerülhet sor emberi jogsértésekre, és világos együttműködésre van szükség az USA-val. Elismerjük, hogy az amerikai politikában, Obama elnök politikai megközelítésében alapvető változás zajlott le. Ez egy olyan irányvonal, amelyet támogatunk, ebbe az irányba kell tovább haladnunk, emellett kell sikra szállnunk, és ezért vagyunk az USA-val való együttműködés mellett, hogy elérjük a Guantanamo-i tábor bezárását. Köszönöm, a biztos úr szó. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném újra aláhúzni, hogy úgy hiszük, hogy mindannyiunk érdeke az Európai Unióban, hogy bezárása kerüljön a Guantanamo-i börtön. És az Európai Bizottság ezen túl további előrelépéseket is vár az amerikai kormány részéről. Ahogy Schulz úr is kommentálta, én is szeretném hangsúlyozni, hogy a fő felelősség Guantanamo-ért az Egyesült Államokat terheli, ám az Európai Bizottság úgy véli, hogy az Európai Unió lehetőleg legnagyobb segítséget kell nyújtsa amerikai partnernek, hogy, hogy fel megoldja ezt a problémát. Fontos lépéseket tett már az Obama kormányzat. Zemkes úr kérdésre válaszolva meg kell említsük, hogy Obama módosítatta a, a vallatási technikákat, meg intézkedéseket is, meg módszertant. Salafranca úr kérdésére az 50 fogva tartott, akinek a sorsáról még nem döntöttek úgy gondoljuk, hogy az amerikai kormány tovább halad, és, és ez az 50 esetre is olyan megoldást talál, amely a korábbi, az előzőekre került alkalmazásra. A bizottság még nem kapott jelentést egy task force felállításáról, úgyhogy erről nem tudok most magyarázatot adni, vagy nem tudok a kérdésre válaszolni. Ám az fontos, hogy mindenki méltányos eljárásban részesüljön. Ezt fontosnak tartjuk. És abban is hiszünk, hogy tovább kell erősítenünk a koordinált Európai Uniós választ, és ebben hálásak vagyunk az Európai Parlament támogatására és segítségére. Segítségért. No. Elnök, köszönöm, zárjuk a téma vitáját. És ezzel a következő napi rendi pontokat vesszük számba, ami egy szóbeli kérdés, a, mik a fő célkitűzések a CITES tárgyalásokra vonatkozóan a felek részéről. Jó ennek